Good morning, dear colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. Remélem, hogy mindenki készen áll most a munkára, kellemes nyári szünet után elkezdjük az őszi munkát. A napirend első pontja, ugye a napirend elfogadása, hogyha senki nem emel kifogást, akkor el tudjuk fogadni a módosítás nélkül a napirend tervezetet. Nem látok ellenvetést, tehát elfogadtuk a napirendet. Következő pont az elnök közleménye. Több jogszabály elfogadásával kapcsolatban a szerződés 290 és 91. pontja alapján az unió működésére vonatkozó módosításokat tegnap köröztettük több frakció kérésére a módosítókat pedig a bizottság javaslatához le lehet nyújtani, és a Juri Szakbizottság elnökének a levelét mellékeltük hozzá. A határidők a következők, az MV-ben szeptember 6-án 11-ig lehet benyújtani módosítókat, az MV-ben szeptember 28-án lesz a szavazás, a Juriban pedig még hát nem jelezték, hogy meddig lehet benyújtani a módosítókat. Következő a szeptember 7-i ülés délutáni ülésnek a törlése, a délelőtti ülés napirend tervezetét minél előbb ki fogjuk küldeni. Az Envi titkárságában változások lesznek. Jossz Verflut, aki már tíz éve dolgozik az Envi titkárságánál, szeptember 1-től nyugdíjba vonul, miután 40 évig dolgozott um, munkatársként az Európai Parlamentben. A szakbizottság nevében szeretnék köszönetet mondani neki a munkájáért, nagyon nagy támogatást adott az Európai Parlamentnek a hosszú évek során. A lehető legjobbakat kívánom neki. A tolmácsolással kapcsolatban 20 nyelven van tolmácsolás, észt, lett, máltai és gél nyelven nincs tolmácsolás. Ahogyan ez lenni szokott, elektronikusan is hozzáférhető az ülés fájl, és az interneten keresztül is követhető a szakbizottság ülése koordinátorok ajánlásai július 11-én, ezeket az ajánlásokat elektronikusan megkapták, hogyha nincs kifogás, akkor elfogadottnak tekinthetjük az ajánlásokat. Következő napi rendi pont eh, kifogás az eljárási szabályzat 105. cikke alapján teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek tárgyában. Julie Görling és Annie eh, Scheer Pirika társ előadók. Eh, először megadom a szót Görling asszonynak, parancsoljam. Um, Köszönöm. Annyit szeretnék csak mondani, hogy az elmúlt ciklusban foglalkozom ezzel a e, témával. Riza asszony előadó e, előadóval együtt megvizsgáltuk a e, rendeletet. Ez egy olyan kérdés, ami nagyon különböző utakat járt be a tagállamokban. A 28 tagállam nagyon eltérő módon eh, foglalkozott ezzel a kérdéssel, és eh, borzasztó nagy különbségek vannak a tekintetben, ahogy eh, ezt a helyettes étrendet, helyettes élelmiszereket kezelik a tagállamokban. Az alaprendelet egy megó, egyfajta megoldást kínál, amit most a komitológiai eljárás keretében vizsgáltunk. Én nagyra értékelem, hogy a legtöbb képviselő ugye ezt a nagyon bonyolult kérdéssel azért hajlandó foglalkozni. Már négy éve zajlik tulajdonképpen ennek a kérdésnek a megvitatása. Elnézésüket kérem, hogyha most olyasmiről beszélek, amit esetleg már ismernek. A trialógus során felmerült kérdéseket szeretném most röviden összefoglalni. A teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek, az úgynevezett TDR-ek nagyon eh, hatékonyak, jók, segítenek a eh, túlsúlyosság elleni küzdelemben, elősegítik a fogyást, és így javul azoknak az életminősége, akik ezeket a TDR-eket fogyasztják. De persze nem azt mondjuk, hogy eh, mindenkinek így kell fogyni, vagy ez lenne a preferált módja a fogyásnak, de hát van nagyon sok példa arra, hogy nagyon sokan kérdezik, hogy hogyan lehet használni ezeket a TDR-eket, amelyeket tényleg sikeresen lehet lefogyni, és így az életminőségüket tényleg javítani tudják az emberek. Fel kell vetni a cukorbetegség kapcsán betöltött szerepét ezeknek a mm, helyettesítőknek. Különböző eszközökkel lehet, meg lehet fordítani a trendet az EU felnőtt korú lakosságának az 52%-a túlsúlyosok. Vannak olyan országok, ez az arány 70%. Az én hazámban az egyik legrosszabb a helyzet, és az EU-ban az egészségügyi kiadások mint egy 7-7-es százalékát kell fordítani a túlsúlyosság következményeinek a leküzdésére. Úgyhogy ha hatékonyabban tudnánk felépni, akkor ezeket a felszabaduló pénzeket másra lehetne fordítani. A kódex tartalmaz standardokat a TDR-re vonatkozóan. Ezek hatékonyak, és sok példát tudnánk felhozni arra, hogy nagyon súlyos egészségügyi károkat elszenvedett emberek is vissza tudták ezt fordítani, és hatékonyan le tudtak fogyni a TD-rek segítségével. étrendi zavarokat ne, nem váltanak itt, tehát nincs ilyen okokozati összefüggés. Az ajánlásokban eh, kimondtuk azt, hogy meg kell változtatni az összetételre vonatkozó ajánlásokat. Az EFSA kidolgozta a globális kódex standardokat, nem is vitatnám ezeket az ajánlásokat, csak felhívnám a figyelmeket arra, hogy a kezelés kapcsán talán jobb lenne egy új javaslatot kidolgozni, ami figyelembe veszi, jobban figyelembe veszi a jelenlegi helyzetet. Az EFSA sok kérdést nem tett fel, hogy a gyártás szempontjából mennyire jók ezek a termékek. A bizottságnak bizonyos döntéseket meg kell hozni. És miután mindenki, aki az EFSA-val, akinek az EFSA-val volt dolga, tudja, hogy ott nagyon komolyan veszik a munkát, nagyon szigorú követelmények mentén dolgoznak. Ugyanakkor nagyon komolyan kell, hogy vegyék azokat a paraméterek is, is, amelynek az alapján dolgozniuk kell, és csak azzal szabad foglalkozniuk, amire van felhatalmazásuk. Ezek a termékek milyen ízesek, vagy mennyire hasznosak, ezt a kérdéseket nem kell, hogy föl, nem teszik fel, csak az tápértékkel, a tápanyag összetétellel foglalkoznak az EFSA-nál és erre vonatkozó ajánlásokat dolgoznak ki, tehát hogy változtassák meg a e, tápanyag összetételt, de a gyártók azt mondják, hogy ha ezt e, az ajánlást követik, akkor e, használhatatlan lesznek a termékek, mert egyszerűen olyan ízetlenek lesznek, hogy nem lehet megenni, elfogyasztani őket, tehát szinte lehetetlen lesz akkor ilyeneket előállítani tulajdonképpen az történhet tehát, hogy kikerülnek ezek a termékek a változtatások miatt a piacról. Ezért emeltünk kifogást a javaslattal eh, szemben, eh, mert nem veszi figyelembe a valós világot, amikor eh, az összetevők megváltoztatására teszi javaslatokat ehm, a tápanyag összetétel kapcsán. Itt pragmatikusan és gyakorlatilag kell eljárni, hiszen végső soron az a kérdés, hogy használhatók -e ezek a termékek, milyen az ízük, a szaguk, ízletesek-e, élvezhetők, fogyaszthatók-e, és a figyelembe kell venni az élettartamot. Ha az élettartam csökken, akkor nagyon megnő ezeknek a termékeknek a költsége, annélkül, hogy igazából bármilyen nagy haszna lenne ennek a változtatásnak. A kérdés tehát az, akarjuk ezt, hogy több túlsúlyos ember használja ezeket a termékeket, de hogyha az hogy csökkentjük ezeknek a termékeknek a vonzóságát. A bizonyítékok vannak arra, hogy a tápanyagokkal kapcsolatos követelményeknek sokszor nem felelnek meg ezek a termékek, az interneten is lehet köve, nagyon sok ilyen terméket találni, tehát vannak alternatívák, különböző gyanús termékeket alternatíveként kínálnak az interneten. Online lehet is rendelni ilyen termékeket, de hogyha megnézzük, hát nem igazán tetszettek nekem ezek a termékek, én sokkal inkább szabályozott és kontrollált ellenőrzött termékek fogyasztását mellett törnék láncsát. Mindenképpen azonban figyelembe kell venni azt, hogy a valóságban mi működik. A most piacon lévő TDR-ek nem veszélyesek és nem sikertelen termékek, sőt, ennek az ellenkezője az igaz. Úgyhogy fel kell tennünk a kérdés, hogy a bizottság mit akar elérni ezzel a javaslattal. Köszönöm az egyik társelőadónak, amit elmondott, és megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni, Grosztett asszony. Köszönöm. Támogatásomról szeretném biztosítani a kezdeményezést és mindazt, amit Gerling asszony elmondott. Én is csatlakozom a társ raportőr aggodalmaihoz ezzel a delegált aktussal kapcsolatban, ami a definíciókat illeti zétrend helyettesítő termékeknél. Az a benyomásom, hogy bizonyos komoly aggodalmakat félretettek, Eh, és eh, így eh, ezeknek a hozzáférhetősége csökkenne, holott ez fontos a túlsúlyos vagy kövér népesség szempontjából. A az egészségügyi hatások nyilván ott lehetnek akkor, hogyha nem követi nyomon egy szakértő a táplálkozást. Az új kritériumok a javaslat szerint a ahogy azt a delegált aktus tervezet tartalmazza, szerintem negatívan befolyásolhatják az íz, a szag, illetve a szubstanciáját ennek a terméknek, és én nem látok benne semmi érdeket, ráadásul drágábbá is teszi a terméket, és így kevésbé hozzáférhetővé a túlsúlyosak számára, hogy ezekhez a termékekhez fordulhassanak. Még hogyha a bizottság az EFSA-ra is hivatkozik annak elemzésére, tudjuk, hogy az EFSA eh, eh, valójában extraporált bizonyos kritériumokat, az általános népességből vezette le az adatokat, illetve a következményeket. Eh, éppen ezért én támogatom Görling asszonynak a javaslatát. Köszönöm. Thank you, and the Köszönöm. Svájda asszony a következő. Köszönöm szépen. Mindenek előtt bevezetőben azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy az ECR és a néppárt is elismeri, hogy egy nagyon súlyos probléma Európában a túlsúlyosság, az elhízás, és nagyon fontos lenne egyetértenünk abban, hogy itt az EU-ban meg kell, hogy vitassuk azt, hogy mit tehetünk, milyen ellen intézkedéseket tehetnénk a járványszerűen terjedő túlsúlyossággal szemben. Jó lenne, hogyha meg tudnánk egyezni legalább abban, hogy valamit tennünk kell. Most konkrétan ezzel a dosszéval kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy az SND támogatja a bizottság módosító javaslatait. Azaz mi nem eh, támogatjuk eh, a eh, kifogást. Nagyon fontos, hogy ezekkel a termékekkel kapcsolatban ne lehess, ne lehessen egészségügyi állításokat elhelyezni a terméken, tehát ne kommercializáljuk ezeket a termékeket azzal, hogy a terméken szerepel az, hogy milyen kedvező egészségügyi hatásokat idéz el elő a termék. Hogyha a normál étrendet helyettesítjük ezekkel az étrend helyettesítőkkel, ezt nyilván a fogyás érdekében tesszük, és fontos, hogy legyen egy e, egészségügyi szakember, aki tanácsadással segíti ezt a folyamatot. A bizottság javaslatai hát kihatnak talán a konzisztenciára és az ízre, de nyilván a gyártók tudnak erre reagálni, és hozzáigazítják az összetételt az új követelményekhez. A szociáldemokrata álláspont egységes, jónak találjuk a bizottságnak azon javaslatát, hogy ne lehessen az egészségre vonatkozó állításokat elhelyezni az étrend helyettesítő termékekre, e, tehát mi nemmel fogunk szavazni. Köszönöm. Pericsini képviselő következik. Pericsini úr parancsoljon. Olaszországban is minden tizedik ember túlsúlyos, ezért nagyon fontos kérdés ez az étrend helyettesítő élelmiszerek kérdése. Nem csak azért, mert túlsúlyos emberek fogyasztják ezeket, hanem mert egészséges emberek is fogyasztanak ilyen TDR-eket. Még nem döntöttük el, hogy hogyan fogunk szavazni, ezért ez a mai vita különösen fontos eh, számunkra. A bizottság eh, javaslata mm, nagyon jó alap eh, ehhez a vitához, különböző célokat fogalmaz meg a bizottsági javaslat, elméleti fejtegetéssel jut el a bizottság bizonyos következtetéshez. Ez a következtetés befolyásolja az él, ezeknek a termékeknek az előállítását, hiszen olyan termékekről beszélünk, amelyeknek az a célja, hogy segítsék a lakosság egy nagy részét abban, hogy ismét egészséges táplálkozással biztosítsa a saját egészségét de a következtetések esetleg azt eredményezhetik, hogy azok a termékek, amelyek beruháztak ezekbe a termékekbe korábban, esetleg felhagynak ezzel, és ezért ott fogunk igen szavazni a javaslatban, ahol az összetételről van szó, azt szeretnénk kérni a bizottságtól, hogy tovább pontos, további pontosításokat adjon a zsírsavakkal és a fehérje tartalommal kapcsolatban. Egyetértünk Sajlemüze képviselőtársammal, szerintünk is meg kell tiltani azt, hogy legyenek állítások a terméken a pozit- egészségre gyakorolt pozitív hatásra vonatkozóan, a e, fogyasztó meg rendelkezik úgyis az összes információval e, ahhoz, hogy tudatos döntést tudjon hozni. E, ez a mai vita tehát nagyon fontos a frakciónk számára, most akarjuk kialakítani az álláspontunkat. Köszönöm, Ríz asszony. Köszönöm, elnök úr. Én a liberálisok raportőre vagyok, és ahogy Görling asszony utalt rá, én négy évvel óta vagyok raporter, a raportőr ebben a témában, és ide tartoznak ezek, ez a termékcsoport is, tehát a teljes napi étrendet helyettesítő termékek. Én csatlakozom azokhoz, akik fel akarnak lépni a globális betegség az elhízás ellen, és magam persze felteszem a kérdéseket, hogy milyen módon lehet felvenni felvenni ezt a harcot, és csatlakozom Görling asszonyhoz, oda kell figyelni a delegált aktusokra, noha régóta várjuk ezeket a delegált aktusokat. Nagyon hosszú vita előzte meg ezt az élelmiszeriparral, ehhez képest mi történik, a bizottság akarja meghatározni az összetételt, Görling asszony elmondta, hogy milyen módon a szöveg bizonyos jelöleket, előnyöket is tartalmaz de nem csak a, a a 800-1200 kalóriás termékekről van szó, hanem eh, azokat a nagyon alacsony kalóriatartalmú termékeket is szabályozza, amelyek eddig nem is voltak lefedve a jogszabályban, és ahogy már többen mondták, fontos, és ez is egy újdonság, betiltja az egészségre és a tápértékre vonatkozó állításokat, ami egy nagyon szigorú megközelítés, és, és gyakorlatilag szigorúbb, mint az élelmiszeripar általában jellemző szabályok az energiatartalom az nagyon alacsony ezeknél a termékeknél, gyakorlatilag orvosi tanács nélkül is lehet ezeket eh, fogyasztani 8 hétig. Eh, ezek a termékek eh, nem szabad, hogy nagyon agresszívan legyenek marketingelve, mert a közvélemény nem teljesen ismeri eh, ezeket a termékeket. Meghallgattam az ízre vonatkozó érveket, valóban ez eh, egy fontos kérdés, amely eh, problémát okozhat. A szakértők azt mondják, hogy valójában rosszabbá válik az íz, de vannak ellenvélemények is egyébként. Eh, és eh, sokan arra számítanak, hogy eh, az ipar fel tud zárkozni, és olyan terméket tud ezzel az összetétellel is létrehozni, amelyek jó ízűek. A, a költségekre is ki kell térnünk, milyen költségekkel várnak, milyen költségekkel járnak ezek a változások, például a fehérje előírásokra vonatkozó változás én azt gondolom, hogy egy alacsony, egy viszonylag kismértékű költséget elbír viselni az a fogyasztói kör, amelynek szüksége van erre én úgy gondolom, hogy jogilag a bizottság jól dolgozott, és 2015. júliusáig eh, előkészítette a terepet, és ezt követően bekövetkezett egy késedelem, amely pont azért következett be, mert tárgyalásokat folytottak az élelmiszeriparral. Az élelmiszeripar egyébként nem nagyon akart elfogadni az EFSA véleményét, két, évvel, két és fél évvel később eh, továbbra is azt látjuk, hogy az élelmiszeripar ragaszkodik az álláspontjához. Eh, öt éve voltak tehát már ezek a, az eredeti jogszabály be, bevezetése, eh, ami nem kevés és ráadásul 5 évet adunk az iparnak, hogy teljesítse ezeket az előírásokat 2022-ig, ami szerintük még mindig nem elég. Tehát van az EFSA véleménye, amelyet a bizottság szakértői is megerősítenek, és amelyet megerősít egyébként 27 tagállam szakértői gárdája is. A, és a, a britek e, e, lógnak ki a sorból. E, Én egyébként azt javaslom a frakciómnak, nem csak régi raportőrként, hogy ne támogassuk ezt az ellenvetést, hanem kövessük a bizottságot az ajánlásában, a munkájában, támogassuk és hogy elfogadásra kerülhessen ez a delegáltatus. Thank you. The next speaker... Köszönöm szépen, Ekkur következik. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt üdvözlendő természetesen, hogy a bizottság foglalkozik a túlsúlyosság problémájával. Most, hogy a bizottság megközelítése sikerrel kecsegtete, hát ezt majd a jövő dönti el, én sok ellentmondást látok itt. Mik azok, amik, amiket naponta fogyasztunk, és amitől kövérek leszünk? Cukor és szénhidrát, állati zsírok, kolbász, hús termékek. Egyrészt az egészségügy, illetve mm, a költségtakarékosság szempontjából próbálkozik a bizottság azzal, hogy a túlsúlyoságot minimalizálja, vagy visszaszorítsa de másrészt eh, pont ezeket a eh, kövérséget okozó termékeknek a piacra jutását is elő akarja segíteni eh, a bizottsága javaslattal. Nagyon sok esetben a gyümölcs és a zöldség drágább, mint a tejtermékek, sajt, hústermékek. Gyakran a szegényebb emberek egyszerűen csak az olcsó sajtot és húst tudják megvásárolni, és itt nagy ez az ellenmondás. De még tovább is mennék hogyha azok a termékek, amelyek túlsúlyosságot okoznak, ha ezeket megdrágítanánk, például úgy, hogy egy kicsit az agrár szubvenciókon változtatunk, akkor ez a probléma talán magától megoldódna. Tehát szerintem a bizottságnak látnia kellene azt a tendenciát is, ami jól megfigyelhető. Egyre több a vegetáriánus, a vegán, táplálkozási formát követő ember Európában és a világ más részein is. És ezzel következetesen lehetne küzdeni, vagy le, következetesen le lehetne küzdeni ezt a problémát. Hogan agrár biztos azonban pont az ellenkező irányba halad, és ez az az ellentmondás, amit az előbb említettem. Egy sokkal messzebbre mutató megközelítésre van szükség. A következő generációk táplálkozási formáját alapvetően meg kell változtatni. az állati termékek helyett egészséges, ökológiai biogazdálkodásra helyett növényi termékeket kell fogyasztani. Köszönöm szépen, és az utolsó hozzászóló Dáli asszony. Thank you, Chair. Um, I think what... Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy megfelelően kell szabályozni a teljes napi étrendet helyettesítő termékeket. Ezekről a termékekről van szó, és azok az emberek, akik használják ezeket a termékeket, nos tudniuk kell, hogy miről is van szó, mit esznek, mit tartalmaznak ezek, a, ezek az élelmiszer helyettesítő szerek. Tudjuk, hogy nagy probléma az elhízás, de nem csak az elhízottak eszik ezt a, az étrendet, hanem mások is, és olyan helyzetbe kerülhet beszélgetünk, hogy ezek a termékek megjelenhetnek irreális egészségügyi állításokkal a boltok polcain, és rossz benyomást, illetve nem téves benyomást kelhetnek az emberekben. Tehát ott kell, hogy legyenek a megfelelő információk, milyen létfontosságú zsírsavakat, mennyi fehérjét tartalmaznak ezek a termékek, és érdemes lenne E, egy sor állításra vonatkozóan megtudni a bizottság e, álláspontját. E, nem szeretnénk, hogyha a bizottság javaslata miatt alacsonyabb minőségű, drágább termékek kerülnének a piacra, és ezzel csökkenne ez a e, súlycsökkentési módszer, illetve e, visszaszorulna. E, Ezt szeretném hallani a bizottság véleményét, és azt is kérdezem, hogy a bizottság javaslata az az élelmiszerbiztonságra, illetve fogyasztók biztonságára milyen kihatással lesz, illetve nem veti-e vissza az elhízás elleni harcot. Jó lenne, hogyha a bizottság reagálna ezekre az állításokra, amelyek a témában elhangzottak. Köszönöm. Ez hamarosan be is következik, mondja az elnök. És most pedig meg is adom a szót a bizottságnak. Yeah, thank you very much, Mr. Chair. Good morning. Köszönöm, elnök úr és köszönjük, hogy meghívták a bizottságot erre a párbeszédre, erre az eszmecserére a delegált aktusról. Mielőtt a részletekbe bocsátkoznék, és tárgyalnám, a, vagy taglalnám a véleményünket az ellenvetéssel kapcsolatban. Szeretnék háttér ismertetést is adni ehhez a delegált aktushoz, illetve arról is beszélnék, hogy ez miért született meg, ahogy Görling képviselőasszony mondta, ez egy folyamánya a 2013-as konkrét, eh, egyes specifikus élelmiszerekkel foglalkozó rendeletnek, amelyet eh, elfogadott a parlament és a tanács, és amelyekkel kapcsolatban eh, a szövegben, a, rendeletben megfogalmazódott az az aggodalom is, hogy az elhízás egyre komolyabb problémává válik, és a bizottság felhatalmazást kapott két dologra. Egyrészt arra, hogy a létező szabályokat módosítsa a teljes napi étrendet helyettesítő termékeknél, hozza azokat összhangba a tudományjal, illetve szabályozza azokat az ilyen termékeket, amelyek a 800-1200 kalória közti termékekre tartalmaz, vonatkoznak, illetve azokra a termékekre is hozzon szabályokat, amelyek még ennél is kevesebb energiát tartalmaznak, tehát 800 kalóriánál kevesebbet ezt nagyon felelősség teljesen kellett megközelíteni. A bizottság mindenképpen az alkalmasságot és a biztonságot is akarta eh, garantálni a termékkör eh, vonatkozásában, és eh, felelősség teljesen akart eljárni a legfrissebb tudományos adatok és kutatások fényében, birtokában ezért is konzultáltunk az EFSA-val, ezért is tartottunk konzultációkat a tagállamokkal és az összes érdekelt féllel, beleértve az ipar képviselőit és a gyártók képviselőit. Emellett a bizottság közös kutatóközpontja megvizsgálta a gyártás technikai aspektusait. És mindezt figyelembe véve meggyőződésem, hogy a delegált aktus a legmegfelelőbb válasz az önök akkori kérésére, hogy legyenek új szabályok, modernak szabályok a teljes napi étrendet helyettesítő termékekre. Az állásfoglási tervezet három fő dologra tér ki. Az első az az, hogy a kódex standardoknak megfelele, a 95-ös kódex standardoknak megfelele a rendelet, illetve a, az összetevők és az ízletesség, valamint a költségek lettek még itt felsorolva, és eh, kitért az állásfoglalás tervezet az egészségre vonatkozó állításokra is. Tehát tudjuk, hogy vannak standardok 1995-ből, úgy gondoljuk, hogy ezek a standardok immár nem felelnek meg a legfrissebb tudományos álláspontoknak, és eh, ezért is a kódex, ezért is gondoljuk, és emellett a kódex az a nagyon alacsony kalória tartalmú termékekre eh, vonatkozik, amelyek formulában jelennek meg, e, ez pedig nem a teljes spektruma, a teljes napi étrendet helyettesítő termékeknek, és nem fedi le a nagyon alacsony kalóriatartalmú étrendeket sem, hanem annak csak egy nagyon szűk eh, részét fedi le. A bizottság számára azonban ennél fontosabb az, hogy a 95-ös standardok immár nem felelnek meg a legfrissebb tudományos álláspontnak, ezért eh, mi inkább az annál újabb EFSA tudományos adatoknak kívántunk teret adni. Ami az összetevőkre vonatkozó eh, követelményeket illeti, a bizottság a fogyasztó biztonságra törekedett, megint csak az EFSA tudományos adatai fényében, amely meghatározza a TDR termékek összetételét, e, azzal a céllal, hogy a túlsúlyos és elhízott emberek is biztonsággal fogyaszthassák ezeket. Az EFSA e, adatai azok eh, alapvetően a biztonság, a termékbiztonságra koncentrálnak. A gyártás technológiai eh, tényezőket az EFSA valóban nem vizsgálta, de mégis ez volt a mi kiinduló pontunk. azt akartuk tudni először is, hogy mi az, amit ez a népesség, a e, túlsúlyos és elhízott emberek biztonsággal fogyaszthatnak. E, ezt követően e, elemeztük a tudományos adatokat és a technikai megvalósítás lehetőségeit is, konzultálva körűen az érdekeltekkel. Ez a konzultáció gyakorlatilag majdnem két évig tartott az EFSA tudományos tanácsának készhezvétele után. Voltak bizonyos aggodalmak az EFSA értékelés metodológiai problémáival eh, kapcsolatban, nevezetesen azzal kapcsolatban, hogy extrapolált adatokról van szó. Az EFSA a klinikai tanulmányokra alapozott eh, minimális eh, tápanyag összetétel vonatkozásában, és a napi referencia értékeket valóban a normális testsúlyú felnőttekből vezette le, figyelembe véve más tudományos testületek eh, ajánlásait is. A módszertan eh, fehérje tartalom vonatkozásában eh, az EFSA szerint továbbra is a legjobb, és az Európában élő túlsúlyos és elhízott emberek igényeinek leginkább megfelelő. Tehát ez egy konkrét és nagyon speciális módszertan volt, amelyet a legmodernebb tudományos adatok ismeretében dolgoztak ki, és aztán alkalmaztak. Ugyanez vonatkozik a létfontosságú zsírsavakra is, amelyeket itt is említettek. Az EFSA elismeri azt, hogy létfontosságú zsírsavak hozzáadása a termékhez nem feltétlenül szükséges, ugyanakkor azzal kapcsolatban van bizonytalanság, hogy a testben elraktározott ilyen zsírsavak felszabadulása teljesen e, teljesen e, biztosítja-e a szükségleteket, és ezért biztonsági okokból e, kéri azt, vagy javasolta azt az EFSA, hogy adalékanyagként ilyenek kerüljenek be a termékbe. Az összetétele ezeknek a termékeknek, tehát az arra vonatkozó ajánlás a legfrissebb tudományos adatokat követi. E, mi kockázatkezelőként figyelembe vettük a technológiai aspektusokat is, felvettük a kapcsolatot a közös kutatóközponttal, e, üléseket rendeztünk a gyártókkal, illetve egyéb érdekeltekkel, és e, tanácsot kértünk az EFSA adatai alapján, amely azt mutatta, azt mondta, hogy egy bizonyos bizonyos idő elteltével lehetővé válik ízletes termékeket gyártani oly módon, hogy ezek megfeleljenek az EFSA kritériumoknak. 2015. szeptemberében a bizottság a gyártókkal és a kutatóközponttal leülve megtárgyalták a technológiai, gyártás technológiai kérdéseket és a megvalósíthatóság problémáit. A technológiai változások amelyek eh, a bizonyos eh, elemeknek a mikroenkapszulációját eh, is magukba foglalják. Ezek az új lehetőségek a technológiai felvetésekre és aggályokra választ adnának ideértve az ízre és szagra vonatkozó aggályokat is. Egy másik tényező volt a, a költségtényező, számos érdekelt nyújtott be hozzánk adatokat. A tanulmányunk azt mutatja, hogy itt nem a fehérjéhez kapcsolódó költségekről van szó, hanem a gyártás, marketing és forgalmazás költségei lennének magasabbak. A költség növekedés azonban szerény, az elnök közbevág, hogy, hogy kicsit Eh, sajnos nem hallottam, mondja a bizottság képviselője. Nos, ami pedig a eh, tápértékre és az egészségességre vonatkozó állításokat illeti. Eh, alacsony az energiatartalma ezeknek a termékeknek 8 hétig lehet ezeket a termékeket fogyasztani orvosi tanács nélkül is. Az EFSA-nak és a bizottságnak a véleménye az volt, hogy a marketingje ezeknek a termékeknek nem lenne helyén való, mert az túlságosan e, oda terelné a fogyasztókat. A két éves megbeszélések, párbeszéd, illetve a nagyon hosszú átmeneti időszaki öt évről van szó, ennek fényében továbbra is meggyőződésünk az, hogy a gyártással kapcsolatos minden problémát meg lehet oldani, és úgy gondoljuk, hogy ez a legpozitívabb eh, hozzáállás, amit ehhez a termékkörhöz kifejthetünk van, és köszönjük, ha támogatják a javaslatunkat. Köszönöm szépen a jelentéstevének adnám meg a szót újra a rövid reakciót lehetővé téve. Köszönöm, rövid leszek. Néhány dologra reagálni először, és szeretném világosá tenni, mert szerintem összezavarodtak itt a dolgok. Nem szabályozzunk egy új területet, egy meglévő szabályzat, szabályzással foglalkozunk. Ezeket a terméket már szigorúan szabályozzuk, bizonyos módosításokra kerül sor, és ezeknek a módosításoknak a nagy részét nem ellenzem, még konkrétabban az én, ellenkezés, én ellenvetésemben a címkézéssel kapcsolatban semmi nincsen. Teljes mértékben elégedett vagyok azzal, amit a címkézéseken szereplő egészségügyi állításokkal kapcsolatban a bizottság javasolt. Szeretném a szocialistákat megnyugtatni, hogy én ezt nem ellenzem. Ha alaposan átolvassák a szövegemet, akkor azt látják, hogy az a termékek összetételével és ízletességével kapcsolatos csak erről szól. Tehát szeretném, hogyha nem hallgatólagos bicentéssel engednénk át ezt az anyagot, mert szeretnénk egyértelműen megfogalmazni, Eh, hogy nagyon sok olyan emberrel találkoztam eh, az anyag benyitását megelőzően, akik használják ezeket a termékeket. Ezeket az ellenvetéseket azért eh, vetettem föl, mert olyan embereket képviselek, akik használják ezeket a termékeket, és nagyon hosszú beszélgetéseket folytattam nagyon sok emberrel arról, hogy milyen fontosak ezek a termékek számukra, és milyen módon változtatott az életükön, az egészségükön, egészségi állapotokon és teljes mértékben tiszteletben tartom az EFSA-t és a bizottságot minden szempontból, de úgy gondolom, hogy ebben az ügyben hibát követtek el, ami az ízletességet illeti. És tudom, hogy vannak olyan képviselők, persze nyilván nem fog mindenki elmenni a boltba és megkóstolni egy, egy ilyen terméket, mindenkit érdekel valami, és ez nem feltétlenül ez a kérdés. De itt nem egy oldali baloldali kérdésről van szó, nem egy bizottság elleni vagy bizottság párti állásfoglalásról van szó, Egyszerűen csak a termékek üzletességével kapcsolatban van felvetésen, semmi mással nincs probléma, és szeretném a képviselőket meggyőzni arról, biztosítani arról, hogyha emiatt az ellenvetés miatt valamiféle kés, kétülésre, késedelemre kerülne sor, ez nem jelent semmit, tehát függetlenül szabályozás alatt maradnak ezek a termékek. Elnök, köszönöm szépen. Az első döntés, az első szavazási témakör. mennyit a szavazást a cselekvési a természetért, emberekért és gazdaságért anyag tekintetében elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elnézést, elnök úr. Elkaphatnák egy kis időt, hogy tudjunk szavazni? Elnök, na jó, egy kicsit várunk. Kérem mindenki szavazzon, ha mindenkinek megvan a szavazókártyája, mindenki készen áll. Még kell egy pár szavazat. Na jó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő szóbeli kérdés a bizottsághoz, a környezetvédelmi politikák végrehajtásának felvizsgálásáról. Két szóbeli kérdés van. Az első a bizottsághoz intézett szóbeli kérdés. Egyetlen elektronikus szavazást tartunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A következő elektronikus szavazás ugyancsak eh, szóbeli kérdés a tanácshoz, a környezetvédelmi politikák végrehajtásának felvizsgálatáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő kifogás az eljárási szabályzat 100-os cikke alapján a teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek vonatkozásában a szavazást megnyitom. Close the vote. Szavazást lezárom. It's rejected. Elutasítottuk. A következő az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz egyes módosító mellett ellen tartózkodók elutasítva kettes mellette, ellene tartózkodók elfogadva hármas mellette, ellette tartózkodók elfogadva négyes mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodók elutasítva. 11, 9-es eh, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 13-as mellette, 13-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 16 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 18 mellett kiesik, 19-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 20 mellette ellene tartózkodók elfogadva végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek, aki egyébként nincs itt. A következő szavazás a költségvetési eljárásról szól a 2018-as év kapcsán költségvetési módosítások. Csak a számokat olvasom. 5547 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5444 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 5448 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 5449 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 5410 mellette ellene ellenőrizik a szavazást megnyitom. 5410 Lezárom. Elfogadva. 5-4-11 mellette ellene tartozkodok elutasítva 5-4 mellette ellene tartozkodok, elfogadva 5-4-12 együtt az 5-4 5 5 mellette ellene tartozkodok, elfogadva 5, 4, 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 5, 4, 5, 6 és 5, 4, 5, 7 együtt, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5, 4, 5, 8 és 5, 4, 5, 9 blokk szavazás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5, 4, 6 van. 1 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 61-63 blokkban megszavazva mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4 36 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5464 mellette ellene tartózkodók elfogadva 5-4-6-5 mellette ellene tartózkodók, elfogadva 5-4-19 és 5-4-84 azonosak mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 5-4-20 mellette ellene tartózkodók, elfogadva 5-4-21 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 5425, ez a három mellette, 5-4-53 mellette lenne tartózkodók elfogadva, 5422 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5446 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5414 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5415 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-4-16 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 5-4-26 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 5-4 ellenőrizzük, ellenőrizzük az 5-4-26-ot, szavazás megnyitom, szavazást lezárom, elutasítva 5427 mellette ellene tartózkodok, elfogadva 5429 <clears throat> mellette ellene tartózkodok, elfogadva 5430 mellette ellene tartózkodok, elfogadva 5431 mellette ellene tartózkodok, elfogadva 5432 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-4-33 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-4-34 mellette ellene elutasítva 5435 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 5438 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 5-4-18 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 5-4-45 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 5-4-88 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 5-4-24 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 5-4-23 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 5-4-34 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 5-4-39 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 5-4-69 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 5-4-70 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 5-4-71 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 5407-es mellette ellene tartózkodok elutasítva, 5472-es mellettem előtt, ellene tartózkodók elfogadva, 5474 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5473 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5417 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-4-38 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 5-4-40 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 5-4-41 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 5-4-42 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 5-4-43 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 5406-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 5475-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 5400 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 5476 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 5477 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 5405 mellette, illetve 5405 és 08 együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5479 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5404 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5483 mellette ellene tartózkodók 5403 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5405 mell 5402 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5401 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5450 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5451 mellette ellene elnézést ki az, aki még egyszer az 5451 mellett szavaz, ellene szavaz, tartózkodik, elfogadok 5452 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 5460 5467, 5468 együtt mellette, ellene tartózkodók elfogadva 5480 mellett és 5481 együtt blokkban szavazva mellette, és az 82-es, és egészíti ki az elnököt 5481-82-80 mellett ellenet tartózkodók elfogadva. 5, 4, 85, 86, 87 blokkban szavazva, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk 5, 4, 25 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 5, 4, 0, 9 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 5408 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. És ez a vége a szavazásnak. Most pedig átadom az elnöki szerepet Grosztát asszonynak. Köszönöm szépen az együttműködésüket. S'il vous plaît, chers collègues, je souhaiterais que nous puissions... Köszönöm, kedves kollégák! Én azt szeretném, hogyha folytatnánk eh, a munkánkat most. Már is eh, van egy kis eh, késés. Köszönöm azoknak, akik maradnak a szavazás után. Most a következő kérdésekkel kell foglalkoznunk. A tízes pont következik. A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme. Azért, hogy ne veszítsünk időt, már is megadom a szót a raportőrnek, Melen asszonynak, az ENF részéről öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, noha a jelentésünk a munkavállalók védelméről, akik ki vannak téve a rákkeltő anyagoknak, vissza lett utasítva a frakciók többsége által teljesen elfogadhatatlan módon. C'est dans le même état des ugyanebben a szellemben eh, próbáljuk megőrizni a kockázatok eh, és eh, a vállalkozások érdekei közti kényes és törékeny egyensúlyt olyan időkben elnézést elnök asszony nem figyelnek rám, én szeretném szabadon kifejezni magam. Elnök asszony, Valóban nekünk erőfeszítést kell tennünk, hogy meghallgassuk az raportőrünket, mert nem sok időnk van tényleg. Köszönöm ugyanebben a szellemben szeretjük, szeretnénk megőrizni a kockázatok és vállalkozások érdekei közti kényes törékeny egyensúlyt. Nyilvánvalóan a nulla kockázat és kitétel nem létezik. Ez Éppen ezért én várom a szöveghez a különböző módosítókat, és nyitottsággal fogom azokat eh, megvizsgálni, eh, és megjegyzem, hogy az eredeti szöveget én nem módosítottam, csak a mellékleteket. Eh, én nem akarom elhinni, hogy másodszor is megtagadja magától ez a bizottság azt a lehetőséget, hogy mélelényt nyilvánítson. Remélem, hogy asszony velem egyetért. A, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy csak olyan szabályokat lehet elfogadtatni, amelyeket tisztességesen megvitatnak. Sajnálom, hogy ilyen kevesen vannak, megadom a szót az ECR részéről Gerike úrnak. Ja, Köszönöm szépen. A munkavállalók védelme számunkra elsődleges prioritás kell, hogy legyen. Elfogadhatatlan, hogy az emberek egészségét a gazdaság érdekeinek feláldozzuk. Az egészségügyi rendszereken keretében kedvezően lehet megtenni a szükséges intézkedéseket, mindenki számára jó a bizottság javaslata. Azonos szabályokra van szükség az európai vállalatok, a munkavállalók számára, ez, ez jó politika, ez az EU erős felelőssége. A vélemények kapcsolatban annyit mondanék, hogy köszönöm a munkát az előadónak. Az új határértékek alkalmazhatók, elérhetők és mérhetők kell, hogy legyenek. Az én frakcióm azonban teljesen egyértelműen a bizottság által meghatározott határértékeket támogatja. Itt van egy biz, tudományos eljárás, ezért nem értünk egyet a véleményben a bizottság által javasolt határértékekre vonatkozó módosításokkal. És ezt a szavazáskor így fogjuk is képviselni. Köszönöm, itt van még a teremben Ekur, neki is megadom a szót, mert ő is árnyék előadó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, természetesen üdvözlendő, hogy végre elkészült egy javaslat a rákeltő és mutagén anyagok veszélyével kapcsolatban. Már 2002-ben jelezte a bizottság, hogy átdolgozzam az irányelvet. Ez sajnos folyamatosan halasztást szenvedett, a Better Regulation iránymutatások megszületése után is. De nagyon veszélyes anyagokkal szemben védeni kell a munkavállalókat, de persze nem szabad pluszköltségekkel terhelni a vállalatokat. A karcinogén anyagok, illetve a rák első helyen áll a halálok között Európában, ezért a munka adók sokszor nem tesznek eleget a gondos gondolkodási kötelezettségüknek. Ezt az elvet sokáig nem vettük figyelembe. Tehát ez most már a múlt része, és most üdvözlöm természetesen a e, szigorúbb határértékeket a bizottsági javaslatban, de határozottan sajnálom azt, hogy az úgynevezett reprotoxikus e, anyagokat nem vették föl a javaslatban. Pedig elég bizonyíték van arra, hogy e, negatív hatást gyakorolnak a termékenységre. Ezért azt javaslom, hogy a bizottságunk kérje fel a bizottságot arra, hogy az eredeti javaslatát dolgozza át, át, és a reprotoxikus anyagokra is terjesz ki 2019 első negyedévétől kezdve. Itt a, nem csak a munkavállalók védelméről, hanem meg nem született gyermekek védelméről is szó van. Köszönöm. Hello. Köszönöm szépen. Megadom a szót most Pericini kollégának. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság által érkező adatok alapján, illetve a bizottság közleménye alapján nincs okunk eh, kételkedni az adatokban. Eh, a halál okok között az első helyen szerepel a eh, rák, mintegy 20-22 ezer haláleset összet összefüggésbe karcinogén rákeltő anyaggal, és egy jelentős hányad ezeknek az expozícióknak halált okoz. Évente mintegy 7-12 munkavállaló veszi életét az expozíció miatt. Ez egy jelentős szám, sürgős ügyről van szó, ezért késedelem nélkül egyértelműen kell reagálnunk. A bizottság javaslatával egyet tudunk érteni, a hatásvizsgálat alapján akarja a bizottság változtatni határértékeket, hogy még nagyobb védelmet nyújtson a munkavállalók számára. Én nem számítottam arra, hogy az Környezetvédelmi Szakbizottság javaslata gyengébb legyen, mint a bizottságé. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt a küszöbérték tulajdonképpen nem is játszik szerepet, hiszen már egészen egész kis mennyiségben is rákot okozhatnak ezek az anyagok. A határértékekkel kapcsolatban a, a kollega azt mondja, hogy ez nagy korlátozá, korlátokat, vagy megkötöttséget jelent az ipar a vállalatok számára, de hát a munkavállalók számára pedig nulla kockázatot kell biztosítanunk, és igenis a vállalatok fel kell, hogy vállalják az alternatívák bevezetésének, alkalmazásának a költségeit, még akkor is, hogy csak egyetlen egy munkavállalót fenyeget veszély, ezt sem lehet megengedni. Köszönöm, van még valaki, aki hozzá akar szólni, nem látok ilyet. Nos, akkor most az Európai Bizottsághoz fordulok. Podnyes eh, asszony, eh, talán rosszul ejtettem a nevét. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit. Mindenek előtt szeretném megköszönni az MV szakbizottságnak és Joel Menel előadó asszonynak, hogy ilyen gyorsan reagáltak. Nagyon nagyra értékeljük ezt, ugyanis ilyen módon gyorsabban tudunk előre haladni. Miután most visszajelzést kaptunk a parlamenttől is, a tekintetben, hogy mennyire fontos a munkavállalók védelme. Ez a bizottság második javaslata, tavaly májusban mutattuk be, ennek a segítségével több mint százezer ember életét kerül majd megmenteni a következő 50 évben. Ezért is nagyon fontos ez a javaslat. Ami a véleménytervezetet illeti, a javaslatok magasabb európai határértékekről szólnak. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a bizottság javaslata tudományos tényekre alapul, amelyet a tudományos szakértői tanácsunk dolgozott ki az expozíciós értékekre vonatkozóan. Készült egy hatásvizsgálat, amiben a társadalmi, gazdasági, megvalósíthatósági szempontokat is vizsgáltunk, kiterjesztve a KKV-k eh, érdekeinek a figyelembevételére is, eh, szociális partnerekkel is széles körű konzultációt folytattunk le, és eh, a munkavédelmi tanácsadó testület véleményét is kikértük. Ezért szerintünk ezek nagyon jó működőképes határértékek. Ek, képviselő azt mondta, és javasolta, hogy a reprotoxikus anyagokat is vegyük fel az anyagba. Nos, megegyezésre jutottunk, és a e, CMD irányelv módosítása kapcsán a bizottság e, e, meg fogja vizsgálni ezt a kérdést, és 2019-re megszületik a döntés. Köszönjük a munkájukat, és erre a jövőben is számítunk. Köszönöm. Köszönöm, akkor most eh, visszaadom a szót eh, Melen asszonynak, hogy eh, zárja ezt a témát. Köszönöm, elnök asszony. Figyelembe véve a vitának a gyorsaságát, amely most igazándiból tiszteletlen is a súlyosságához képest a helyzetnek, és a helyzet bonyolulságához képest is, mert vannak olyan aspektusai ennek a témának, amelyet nem lehet ilyen röviden letudni, hanem amikor megvizsgáljuk a munkavállalók egészségi állapotát, akkor, amikor azok valami eh, egészségi károsodást jeleznek. Eh, van, a, a ráknak gyakran több oka is van, tudjuk, hogy eh, magában a cégen belül is adott esetben lehet több eh, rákeltő anyag, amelyek eh, hatása összeadódik. Eh, nem lehet azt mondani, hogy itt most a kadmium vagy más anyag okozza, és közvetlen bizonyossággal felelőssé tehető a rák kialakulásáért. Ez az első dolog. A a másik dolog pedig az, hogy a munkavállalók is mozognak, hogyan lehet elérni azt, hogy minden országban ugyanazok legyenek az értékek, és ha valaki 60-65 éves korában mondjuk tüdőrákot kap, eh, hogyan lehet azt mondani, hogy ebben az országban, ebben a cégben, ennél a cégnél eh, következetben rákot kiváltó eh, kitettség én azt gondolom, hogy, hogy itt most a valóságot, valóságtól eltekintünk, ha így járunk el. Én 40 évig foglalkoztam a e, munkai e, betegekkel, e, és én azt gondolom, hogy olyan értékekről van szó, olyan értékek kellenek, amelyek minden országban betarthatóak. Én egyik oldalon sem állok, én 40 éve semlegesen dolgozom ezen a területen, ma is eh, politikai semlegesség, gazdasági semlegesség és filozófiai semlegesség eh, jellemzi a munkámat. Én azt akarom, hogy jó minőségű munkahelyek maradjanak fenn, eh, és megvédjék, meg legyenek védve ezek a munkavállalók. A az első dosszérrel is és másodiknál is a trialógus során én eh, annak idején eh, egy tucatnyi módosítót nyújtottam be, amelyeket mindannyit visszautasítottak, eh, eh, és azt is látjuk, hogy természetesen a tagállamoknak, illetve a munkáltatóknak együtt kell dolgozniuk, hogy el Eh, hogy helyettesíthetők legyenek ezek a rákkeltő szerek. Eh, nekünk egy hatékony, végrehajtható jogszabályra van szükség, eh, amennyiben lesz árnyékelő a dói találkozó, akkor én nagyon örülnék, hogyha alaposan megbeszélhetnénk ezt a témát, és köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt, beleértve a bizottságot is, és remélem, hogy benyújtanak majd megfelelő módosítókat. Köszönöm Köszönöm, raportőr asszony. Én, én néhány dátumra emlékeztetnék most itt. A benyújtásra vonatkozó határidő módosítók benyújtása az szeptember 6-a. Az MV szakbizottságban október, október 12-én szavazunk, az MPL bizottságban pedig november 27-én a plenárisra vonatkozó szavazási határidő még nem áll rendelkezésre. Most megyünk tovább, a 11-es napi rend következik. Itt a cselekvési terve természetért, az emberekért és a gazdaságért. Megadom a raportőröknek a szót. Dorfman úr az EPP nevében. Ja, danke, hát Köszönöm, elnök asszony. Az előbb szavaztunk eh, a szóbeli kérdésről, és most lefolytatjuk a vitát eh, a állásfoglalásról. Alapvetően az én frakció nevében azt kell, hogy mondjam, hogy eh, természetesen a Natura 2000-es irányelv szabályait támogatjuk, a biodiverzitás rendkívül fontos ügy az Európai Unióban. Azt is el kell ismernünk, hogy a biológiai sokszínűség Európában nem csak a természeti tájra vonatkozik, hanem a kulturális környezetre is. És minden esetben észszerűen mérlegelni kell, hogy mire van szükség a kulturális környezetben, ezt össze kell hangolni a természeti E, értékek szempontjaival. Európában a Natura 2000 e, területekkel kapcsolatban e, vannak konfliktusok, ezt a politika szintjén új sokszor tapasztaljuk. Vannak különösen érzékeny területek, ahol a természeti táj és a kulturális környezet közötti egyensúly nagyon érzékeny. Például én, ahol én élek, az Alpok is egy ilyen terület Szeretnék egy pontot kiemelni, ez pedig a nagy ragadozók kérdése. Egész Európában öm, csökken a nagy ragadozó madarak és a farkasok, medvék száma, és öm, ez elég sok öm, konfliktust okozhat. Én az állásfoglalásban megpróbáltam egy erre vonatkozó pontot is felvenni. Itt mérlegelni kell azt, hogy a a kulturális táj, illetve a természeti táj, a környezet szempontjait hogyan lehet összeegyeztetni egymással a e, farkasok e, kizsákmányolásával kapcsolatban e, a jelenlegi hozzáállás valószínűleg nem működik, a, ahogy a, a hagyományos mezőgazdasági gazdálkodás folyik, ezt jól látjuk az alpesi tájakon is, hogy milyen problémák jelentkeznek. Egy észszerű megoldást kellene eh, találni a eh, nagy ragadozók védelmével kapcsolatban eh, a mezőgazdasági területeken. Az alpesi legelőkön is gondolkozunk el azon, hogy milyen kiegészítő intézkedésekre lenne szükség, hogy jobban, jobb egyensúlyt teremtsünk a nagyragadozók és a mezőgazdaság érdekei között. Gruppe Socialiste, euh, Madame Kadenbach. Kadenbach asszony a szocialista frakció képviseltében. Köszönöm, elnök asszony. Dorfman kollega már több mindent elmondott e, azzal kapcsolatban, hogy mit akarunk elérni ezzel az állásfoglalással. Elsősorban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogyha el akarjuk érni a biológiai szükségűséggel kapcsolatos célokat, akkor minden szereplőnek jól kell tudni együttműködni ezért a címben is az szerepel, hogy cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért. Erre szükség van, hiszen a Natura 2000 területek mint egy eh, felén még mindig nem készültek el a gazdálkodási tervek az Európában megőrzésre érdemesnek eh, eh, tartott fajok mindegy felénél nem sikerült még elérni a célokat. Vannak jó kiinduló pontok, de további erőfeszítésekre van szükség. Dorfman kollega említette, hogy hol, mivel kapcsolatban merülhetnek fel konfliktusok. Néhány területen rugalmasságra van szükség a védett fajokkal kapcsolatban. Például az elmúlt években a néhány területen a hóddal kapcsolatban különösen sok konfliktus merült fel, Hogyha a biodiverzitást egy komplex folyamatnak tekintjük, akkor az nem lehet, hogy néhány területen, ahol bizonyos fajok túlszaporodnak, ezeket továbbra is nagyon komolyan védjük, miközben mások állat, más állatokat, fajokat fenyegetnek, ezek a fajok, és hát figyelembe kell venni a mezőgazdaság és az erdész, erdőgazdálkodás szempontjait is. Nem szabad tehát általában is felhigítani a szigorú védelmet a védett fajok esetében, de van, amikor rugalmasságra van szükség. A vita a farkasokkal és a medvékkel kapcsolatban elkerülhetetlen, itt sürgetően megoldásokat kell találnunk, ugyanis a biodiverzitás, a fajok védelme csak akkor valósulhat meg, hogyha a lakosságot meg tudjuk győzni ennek a feladatnak a fontosságáról. Hogyha minden szinten a, felelő, a felelős politikusok meg vannak győződve arról, hogy ez egy olyan ügy, amiért igenis érdemes küzdeni, és hogyha a lakosság ezt ugyanúgy érzi és értelmezi. Ma sok területen ugye találkozunk a farkasokkal kapcsolatban problémákkal, és sok esetben nem tiszta farkas állományokról van szó, hanem egyfajta hibrid vagy fajtákról, kutya, kutyákkal keresztezett állományokról, és ezt is figyelembe kell venni majd amikor módosító indítványokat nyújtunk be az anyaghoz, akkor közösen megpróbálunk majd olyan megoldásokat találni, amelyek eh, az előbb említett problémákra választ adnak. Köszönöm, most pedig megadom a szót eh, az ECR nevében Demes Macker kollégának. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, tavaly februárban a biodiverzitás jelentést elfogadtuk, én voltam az egyik előadó, és ennek az egyik fontos állítása az volt, hogy a biológiai sokszínűséggel kapcsolatos romlást meg kell állítani, és ez politika számára prioritás kell, hogy legyen. A biodiverzitást meg kell óvni, ez a természetben nyilvánvaló, de ez az az egész jólétünkkel is összefügg, hiszen itt az ember és a gazdaság szempontjait is figyelembe kell venni. A 2020-as célkitűzések kapcsán a természetvédelmi irányelvek nagyon fontos szerepet játszanak. És az is alapvető fontosságú marad, hogy a bizottság végül is úgy döntött, hogy a természetvédelmi irányelveket nem módosítja. Ez a cselekvési terv, amelynek a célja a természetvédelmi irányelvek gyorsabb végrehajtása, ezeket ugye a bizottság április végén terjesztette be, nyilvánvalóan előre lépés. Ugyanakkor azonban nem elég ez a terv ahhoz, hogy elérjük a 2020-as célkitűzéseket. Ehhez több erőfeszítésre lenne szükség. Ez kiderült a bizottsággal folyt, júniusban folytatott eszmecsere kapcsán is. Ezért is nagyon fontos, hogy az ENVI szakbizottságban egy egyértelmű üzenetet fogalmazunk meg arról, hogy mit lehet eh, javi, min lehet javítani, mit kell eh, javítani, és eh, itt a legfontosabb hi- hiányosságait a cselekvési tervnek nagyon jól összefoglalja ez a tervezet a legfontosabb számomra az, hogy a cselekvési terv nem, egy, nem elég egyértelműen fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy a 2020-as célkitűzéseket végül is sikerüljön elérni. Ezt természetesen az érintettekkel együtt kell biztosítani. A cselekvési terv csak 2020-ig tart, és 2020 után mi történik, pedig ez is kulcsfontosságú, hogy erre az időszakra vonatkozóan is legyen egy stratégiai terv a megfelelő finanszírozással. És végül a cselekvési terv nem ad választ olyan fontos kihívásokra, mint például a transeurópai zöld infrastruktúra létrehozása, és túl keveset foglalkozik eh, azzal, hogy hogyan lehet megteremteni a koherenciát különböző szakpolitikai területek, illetve a természet és a mezőgazdaság, a természet és a kohéziós politika között. A, remélem, hogy széleskörű támogatást kap ezzel együtt ez a szöveg. Merci beaucoup. Köszönöm. Most pedig eh, Gerbrandi kollega kap szót a liberálisok nevében. Köszönöm szépen. Um, tulajdonképpen szó szerint ismételhetném azt, amit kollégám elmondott. Nem fogom elismételni, elég azt mondanom, hogy száz százalékban egyetértek kollégámmal. Elsősorban azért került sor ennek a szóbeli kérdésnek a megfogalmazására, mert eh, rettenetesen nagy kudarcó eh, kell számot adnunk. Úgy gondolom, hogy eh, a jelentésben, ami két évvel ezelőtt készült, minden lámpa vörösen világított, és az indikázási terv az egy szép jó lépés előre, de nem lesz elég ahhoz, hogy a vörös lámpákat a piros lámpákat zöldre váltsuk, és ezzel nagyon is tisztában vagyunk, és ideje annak, hogy a bizottság is, az, az Bizottság is sokkal határozottabb lépéseket tegyen. Valamilyen oknál fogva európai szinten szinte minden más ügyet fontosabbnak tartunk, mint a környezetet. E, jól lehet, nem csak a saját szempontjából fontos a természet, hanem az emberiség szempontjából is Remélem, hogy parlamentként erre a központi kérdésre is tudunk koncentrálni. Egyetértek, hogy vannak problémáink bizonyos fajokkal, és nyilván érdemes ezekről is beszélni, de az elsődleges probléma az, az nem a farkasokkal kapcsolatos, Európa bizonyos részein, nem más adott esetben rágadozó fajokról van szó, amelyek itt-ott problémát okozhatnak, hanem a fajok ezreire van szó, amelyeket, eh, eh, amelyek fenyegetés alatt eh, élnek e pillanatban. Erre kellene koncentrálnunk nekik, mint parlamentnek. Ezért bízom abban, hogy a szóbeli kérdés és az állásfoglalás szemléletváltáshoz fog vezetni az Európai Bizottságban, hogy nem csak egy 20-20-ig szóló intézkedési tervre van szükségünk, hanem sokkal több pénzre van szükségünk, nem csak Európai Uniós szinten, de hanem kimondottan tagállami szinten is sokkal komolyabb szerepet kell ez, hogy kapjon a közös mezőgazdasági politikában is, ne úszhassa meg a biztos azzal, hogy azt mondja, hogy várjuk meg a következő közös agrárpolitika reformot, felülvizsgálatot, mert másképpen elbukjuk a 20 as biodiversitási célkitűzéseket. Tehát politikailag számomra az a legfontosabb üzlet, hogy fókuszáljunk a legfontosabb témára, ami nem más, mint az, hogy a biodiverzitási politikáink eh, megbuktak Európában, és nagyon komolyan lépnünk kell, hogy a célkitűzéseinket mégiscsak elérjük. Köszönöm szépen! Euh, Köszönöm. A többi társ eh, jelentés tevő az eh, nincs itt. Nyilván most akkor a többi képviselő következik, és Fjellner kollégával kezdünk. Köszönöm szépen, ennek asszony. Köszönöm a kollégáimnak is. Egy nézőpontra szeretnék, egy vonalkozó szeretnék koncentrálni a biodiverzitás politikával kapcsolatban. Nem a Natura 2000-re, hanem a madarakra és élet eh, élőhelyekre vonatkozó direktívára. Eh, kollégám által elmondottak nagy részét támogatom, de van azért felvetésem. Mert ha van egy olyan kérdés, eh, amely a saját szavazóim szempontjából különösen fontos, eh, eltekintve a cirkusztól, amit Brüsszel és Strasbourg között produkálunk, ezt különösen nem értem. Nos, az igazi kérdés az az, hogy hogy foglalkozunk a biodiverzitással Eh, a madarakról és eh, az élet, élőhelyekről szóló direktívákban. Úgyhogy szeretnénk bizt, lehetőséget adni a bizottságnak arra, hogy fogalmazzák meg pontosabban, hogy hogy is van ez, mert eh, tisztességesen nem mondták ezt el soha. És fölvetődik bennem, hogy a bizottság képes lenne egyáltalán akár elvben is elmondani ezt. Hogyha elmegyünk Stockholmba, ahol nekem a nyaralom van, vagy bármelyik balti tagállamban és ember fölnéz az égre, akkor van egy bizonyos vadárfajta, amely a leggyakoribb, az nagy kormorán nem sirályokat látunk, felejtsük el a sirályt, és ez egy védett madár, de robbanásszerűen ugye szaporodik, úgyhogy nem lehet rá vadászni. Eh, azt látjuk, hogy bizonyos eh, balti-tengeri térségekben eh, ez a populációs robbanás oda vezethet, hogy a halállományok lecsökkentek, ennek ellenére ezt a madarat nem lehet vadászni. Aztán az ember elolvassa a direktívát, aztán beszél a bizottsággal, amit már meg is tettem, és akkor lehet derogációt kérni, és derogáción keresztül aztán lehet engedélyezni a vadászatot. De az probléma, hogy a rendelet alól derogációt kell kérni ahhoz, hogy vadásszuk azt a madarat, ami gyakorlatilag a leggyakoribb madár azon a, tér, a térségben, ahol mi élünk legalábbis. És nagyon sok svéd tapasztalja ezt. Ugye a farkasokkal is előfordult már néhány évvel ezelőtt, Uppsala főutcáján slattyogott végig egy farkas, ugyanakkor nem lehet vadászni a farkasra, akkor ilyenkor gyakorlatilag úgy járunk, hogy a svéd, hogy a bizottság levadászta a Svédországot azért, mert Svédország farkasokra vadászik Uppsala főutcáján. Tehát úgy, úgy gondolom az igaz, hogy a biodiverzitásra kell koncentrálnunk, de úgy tűnik, hogy eltűnik, elveszik az, az a részlet, hogy bizonyos fajok védettséget élveznek, de már nincs szükség olyan szintű védettségre, mint korábban. Tehát amikor új képviselő voltam 13 évvel ezelőtt, nagyon sok eh, svéd és finn beszélt a farkasokról, most pedig a németek beszélnek róla, hamarosan valószínűleg a hollandok fognak farkasokról beszélni. És eh, kérdés, miért áll ez a probléma? Miért ragadunk le konkrét eh, fajoknál, ahelyett, hogy a vitát szélesebb terepre emelnénk? Nos, ennek az az oka, hogy az alapvető struktúrája elhibázott ennek a direktívának, mert statikus listák, állatlisták, fajlisták szerepelnek a direktívában. Jól lehet, ennek a résznek kifejezetten dinamikusnak kellene lennie, ugyanilyen dinamikusnak, amilyen dinamikus a környezetünk, hiszen a környezetünk is változik, és ez így nem működik. Tehát annak ellenére, hogy a bizottság úgy döntött, hogy nem vizsgálja felül a rendeletet, én úgy gondolom, hogy azt kéne csinálni, hogy töröljünk mindent, ami eddig volt, és kezdjük előről az egészet. A bizottság ezzel láthatja magát, hogy mi okosak vagyunk, és meg szép lassan módosítgatunk. Ez így nem fog működni. E, nyilván e, Brüsszel e, és Strasbourg kettős pénzpazarló utazgatása nem az önök hibája, viszont önök e, azt elmagyarázhatnák igazán, hogy hogy jutottunk el ebbe a bonyodalmas helyzetbe. Köszönöm, most Ránen kollégának adom meg a szót. Köszönöm. Nelson Mandelával kezdem, a, ami lehet, hogy furcsa lesz. Én a brit anti-apartheid mozgalomban is dolgoztam, és Nelson Mandela személyét Eh, arra használtuk fel, hogy rámutassunk a brit közmélemény előtt, hogy milyen sok politikai eh, fogoly van, nem csak egy Dél-Afrikában, és ez egy sikeres kampány volt, amely megindította a nyilvános vitát, tehát Mandela magánszemély vagy egy személyből, akivel azonosulni lehetett, le lehetett vezetni azt a tételt, azt az igazságot, hogy sok ö, politikai fogoly volt akkor Dél-Afrikában. Itt ö, azt gondolom, hogy a legnagyobb fajból lehet így kiindulni, Észak-Kelet-Angliában az európai vadmacska lehet ez a példa a Nagy-Britanniában, ez kihalt Nagy-Britanniából, most vita van arról, hogy észak észak Észak-Kelet-Angliában vagy eh, Skóciának a határos területén újra bevezessük ezt a fajt, de valójában Gerbrandi úrnak iroda, eh, igaza van, a biodiverzitás eh, visszaállítása kell, hogy legyen a, a fő szempont. Ugye egyes területeken a farkasra lehet kihegyezni a dolgot, nálunk a vadmacskára, az európai vadmacskára, eh, amelyel amelynél megragadhatjuk eh, ezt az egész eh, témát, és, és az egy konkrét példán át a biológiai sokszínűségre tudjuk rávezetni az embereket annak fontosságára, nyilván nem mindenhol működhet ez, mert mondjuk, hogyha egy konkrét ragadozót akarunk bemutatni, vagy bevezetni, akkor ott nyilvánvalóan a gazdáknak is lesz hozzászólni valója ehhez. De a lényeg az, hogy mind a két fél az érveit el tudja mondani. Nyilvánvaló, hogy a vadmacska is félelmeket ébreszt Nagy-Britanniában például a bárányokat féltik tőle, de e, látjuk azt is, hogy e, az elszaporodott e, szarvas állomány szabályozásában szintén szerepet játszhat a vadmacska. Lehet őket levadászni is, de sok szempontból jobb lenne, ha a vadmacska végezné el ezt a munkát, mert ő a gyenge példányokat szedné ki, míg a vadász nyilván nem ezt tenné. A vadmacska ösztönösen megtalálja a leggyengébb egyéb példányokat, egyedeket. És látjuk azt is, hogy a szarvasok, őzek is problémákat tudnak okozni a frissen elültetett növények lelegelésével. Tehát lehet érvelni amellett, hogy visszavezessük ezeket, visszaadjuk az életteret ezeknek a fajoknak. Vannak persze mind a két oldalon érvek, de ez a, a vita például a vadmacskáról nálunk utat nyithat egy szélesebb, egy tágabb értelemben vett vitának, hogy, hogy mi mindent kell tennünk annak érdekében, hogy az elveszett biológiai sokszínűséget visszaállítsuk, amennyire lehetséges. Köszönöm. Köszönöm. És most megadom a szót Bérder asszonynak. Köszönöm ennek asszony. Nyilván változik a környezet, de úgy gondolom, hogy bizonyítékok azt mutatják, hogy minden egyes ország az Európai Unión belül azt tapasztalja, azt tapasztalja, hogy változik a környezet, még pedig romlik, és nem javul. Nyilván meg lehet számolni egy kezünkön azokat a projekteket, amelyek tényleg javítják a biodiverzitást. Minden fele, amerre nézünk, a biodiverzitás és a természet ezzel kapcsolódó jellege bizony azt mutatja, hogy ami az egyik helyen történik, annak egy, egy nem látható néma következménye lesz egy másik eh, területen. Ez a, ezt úgy hívom, hogy ez a néma válság, a hangtalan válság. Tehát úgy gondolom, hogy mindenkit arra kérnék, hogy egy pár napot szálljon arra, hogy eh, menjünk vissza oda, ahol általános iskolába jártunk, és nézzük meg, hogy mit tűnt el onnan, abból a környezetből amikor először tanultunk a természetről iskolában menet, hogy írtották ki a sövényeket, nézzük meg a saját élettartamunk alatt mit tűnt el abban a környezetből, amelyet legjobban ismertünk az iskolában. És ez riasztó. Nagyon örülök annak, hogy elkészült ez az indítvány, meg folyik a vita, meg beszélünk erről, mert a tavalyi kiváló jelentés alapján úgy gondolom, hogy továbbra is nyomást kell gyakorolnunk a biodiverzitási eh, törvények betartása fejlesztése érdekében. Ettől függetlenül lenne módosító javaslatom is az egyéb politikai területekkel való összefüggések kapcsán. kapcsán. A közös mezőségpolitikának sok, eh, eh, az sok sebből vérzik. Az egyik problémája az az, hogy nem védi a legeltetésre a területeket. Vannak nagyon fontos, sérülékeny legeltető területek Bulgáriában, Romániában, Spanyolországban, még Anglia délkeleti részén is, amelyek nem tartoznak a közös mezőgazdasági politika hatája alá, és az alpesi térségekkel együtt, amelyekről nemrég beszélt ki. Itt ezeken a legelőkön ősi fák, e, e, ősi e, erdő és erdős részek találhatóak, amelyek, amelyek a legeltető népesség életkörményeit biztosítják, ez kemény élet, de nagyon fontos szerepet játszanak egy csomó fajnak a fenntartásában, megőrzésében. És mindig azt mondom, hogy amit megtervezünk, az ritkán történik meg úgy, ahogy, megterveztük, de hogyha nem, terv, nem készítünk semmilyen tervet, akkor nem kapna semmiféle védelmet ezek a területek. Ez egy kemény életmód, gazdaságilag nem különösen vonzó. A pásztorkodás nem a megazdagodás útja, ugyanakkor Eh, valamiféle védelmet kellene biztosítani számukra, hiszen azok a növényi és állati fajok, amelyek velük egy térségben élnek, ugyancsak szükségük van a mi eh, védelmünkre, eh, és ehhez tervezésre, támogatásra van szükség, intézkedési tervekre van szükség, ezért nyújtottam be ezt a módosított néhány további kisebb módosítóval kapcsolatban, tehát úgy gondolom, hogy gondolkoznom kellene a legeltetésre használt eh, eh, legelőterületekre is. Köszönöm. Itt most eh, meg kell hallgatnunk a bizottságot. Notar úrnak adom meg a szót. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget kaptam, hogy megszólaljak a bizottság előtt ma délelőtt, és röviden válaszolni tudjak a vitára. Talán érdemes tisztázni, hogy az intézkedési terv, és persze köszönetet mondunk a szakbizottságnak a pozitív rációjáért, ez a tervezett alsorolásban is tükröződnek ezek. Nos, az érkedési tervet nem úgy terveztük, hogy ez a biodiverzitási ilyen kiváltása lenne. Olyan eszköznek terveztük ezt, amely lehetővé teszi azt, hogy elérjük azt, amit kitűztünk célként. Természetesen olyan eszköz ez, amelynek korlátozottak lehetőségei, ezt eh, rögtön az elején elismertük, az jelenlegi bizottság mandátumának végéig, 2019-ig, 2019-ig csak. Az ökológusok úgy döntöttek, hogy eh, szeretnék, hogyha számunk érhetőek lennének azok az intézkedések, amelyek a tervben szerepelnek, így 2019 végéig emeletileg meg tudjuk mutatni, hogy mi az, amit elértünk ezen kezdeményezésnek köszönhetően. A terv természetesen nem váltja ki, például a éves pénzügyi tervről, vagy a közös agrárpolitikának jövőjéről folytatott vitákat, de hát a parlamenten mint társ jogalkotóval természetesen ezekben az években is kapcsolatban állunk folyamatosan. A terv továbbra is képes arra, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a 2020-as biodiverzitási célokhoz. A fitness check azt mutatja, hogy a madarakra és az élőhelyekre vonatkozó direktívák terén van mit javítani, és lehet javítani. Tulajdonképpen 50 fő intézkedés és több mint 100 alintézkedés szerepel a tervben Ezeken nagyon keményen dolgoznak a tagállamokkal és a tagállami hatóságokkal, és úgy gondoljuk, hogy ezek kezdések közelebb hoznak bennünket a célokhoz. Senki nem tudja ma megmondani azt, hogy eh, milyen sikerre fogunk járni, de az biztos, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre álló források felhasználásával az eredményt eh, minél jobban elérjük. Szeretném volna rámutatni arra is, hogy bizonyos kezdeményezések, amelyeket például az állásfoglalás tervezet is megfogalmaz, eh, egy számos olyan van szó, amelyekről, amelyekkel a bizottságban nem foglalkozik. Eh, nos, tudjuk, hogy mik a parlament igényei, és valójában folyik a munka. Ezek a kezdeményezések eh, továbbra is megítélés folyamatában vannak az Európai Bizottságban, de ugye nagyon sok munka folyik, e, és például a, a beporzó e, e, fajok ügye is ide tartozik. Ugyanakkor említenem kell, hogy például a bizonyos madárfajok legális írtásával kapcsolatban is van munka, egy útvonalterv. Az de beszélhetnék a vándor madarak törvénytelen levadászásáról is, amelyek kapcsolatban az interpol meg a nemzeti hatóságokkal, az europol és az afrikai partnerekkel is együtt dolgozunk. Hagy beszéljek konkrétan néhány ilyen kérdésről, amelyet felvetettek a vitában. Nem támogatjuk a fajok vissza telepítését, ha azok eltűntek egy területből. A medve és a farkas esetében a népesség természetes vissza, tehát természetes szaporodásáról, terjedéséről van szó, nem, nem mesterséges visszatelepítési programokról. Szóba került a rugalmasság, Kalembach asszony részéről például, ez benne van a, direktívában, lehet, hogy nem megfelelően használják ki ezt az emberek. Ezért van konkrét intézkedés a tervben arra, hogy ezt a rugalmasságot felhasználhatóbbá, használhatóbbá, érthetőbbé, láthatóbbá tegyük, hogy tudjuk kezelni a konfliktus kiváltó fajok kezelésében. Gerandi képviselő csak említette a biodiverzitás kérdését a konfliktusokat okozó fajokkal témájával összekötve, kontrasztban van. Itt 1500 eh, faj közül kb. 10 olyan fajról beszélünk, amelyek konkrétan eh, valamiféle konfliktust okoznak Európa valamiféle területein. Természetesen ettől nem lesz ezek, ez a probléma eh, kevésbé fontos, ezzel tiszta vagyunk, de a megfelelő aránya, arányérzettel kell ezt vizsgálni, amikor a természetre vonatkozó direktíva hatékonyságát vizsgáljuk, akkor nem szabad aránytalanságba esni. A hibrid fajokra vonatkozó kérdéseket ugyanígy a direktíva szempontjából kell vizsgálni, és a direktíva úgymond fitnessével kapcsolatban nyilván a bizottság elvégezte a saját ellenőrző munkáját, alapos folyamat volt, és arra következtésre jutottunk, hogy a direktíva e, alkalmas a célnak a betöltésére, és ezzel a parlament egyetért, hiszen a parlamenti állásfoglalás a félidés e, biodiverzitási e, vizsgálatokat követően ezt a bizottság fontosan támasztotta, és a tagállamok is elfogadták ezt a végkövetkeztetést. Tehát úgy gondolom, hogy eh, talán arra kellene jobban figyelnünk, hogy ezt az eszközt hogy tudjuk jobban felhasználni. Az a tény, hogy bizonyos eh, fajokat csak derogáció alatt lehet vadászni, ez sajnos eh, a fajok kezelésének az egyik korlátja, a kormoránra, a nagy károkatonára például ez vonatkozik. Mi az oka ennek? Ennek az az oka, hogy ha a jogi alap rendben van, akkor a tagállamok dönthetnek arról, hogy a derogációt milyen eredményesen használják fel, például a, a nagy a írtására, vadászatára, és azoknak a problémának a csökkentésére, amelyeket ez az egyébként védett faj előidéz ugyanakkor van lehetőség eh, a halászat, a kultúra azon szereplőinek a kárpótlására is, amelyek károsulnak a nagy a, eh, eh, mint faj ütemes szaporodása miatt. Úgy gondolom, hogy van lehetőség erre. Természetesen sok hangsúlyt helyeztek a jövőbeli eh, állásfoglalás tervezettel kapcsolatban. Eh, nyilván itt nem lehet még szó a következő mezőgazdasági eh, politika reformról, nem lehet szó a következő többi éves pénzügyi keretről, de a 9-es, 10-es, 11-es intézkedések, amelyek a közös eh, agrárpolitikával, a regionális politikákkal, a halászati politikákkal kapcsolatosak, azok nagyon fontosak. Miért? Azért, mert a jelenlegi finanszírozás, amely 2020-ig fut, az valójában a kiadások szempontjából 2022-23-ig fog kifutni, tehát eh, azért érdemes most együttműködni, hogy a jövőről azok kereteket fejleszünk ne felejtsük egy ilyen finanszírozási keret éppen a következő 5-6 évben még működni fog, tehát a lehető legjobb lehetőségeket ki kell használni ennek érdekében, hogy a természet, a biodiverzitás minél jobban e, megóvásra kerüljön, vagy fejlődjön. Ennek fényében köszönöm a e, figyelmet. Alors, je rappelle Köszönöm a magyarázatokat, és akkor itt emlékeztetnék arra, hogy szeptember, 10, szeptember 5-e 11 óra a módosítók benyújtásának határideje itt nálunk, október 12-én lesz a szavazás, a plenárison pedig az októberi második plenárison lesz a szavazás. Most következik az utolsó napi rendi pont, a 12-es, a környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata. Itt megint csak több társelőadó van. Először megadom a szót az EPP részéről Pietik Kainen asszonynak, illetve Delay asszonynak, aki helyettesíti őt. Köszönöm Eh, ahogyan is mondta, Petikainen asszony valójában nincs itt, eh, elnézést kér ezért, eh, megkért eh, engem arra, hogy a következő dolgokat ismertessem. Az Európai Unió rendelkezik egy erős környezetvédelmi politikával, ugyanakkor vannak végrehajtási problémák az egész Európai Unióban. Fontos az Unió hitelessége szempontjából, hogy ezt megjavítsuk. Ezért gratulálunk ehhez a bizottsági kezdeményezéshez, és ahhoz, hogy a végrehajtást felülvizsgálják, hogy sikerül-e elérni a politikai célokat, e, valamint megvalósulnak-e, a, ténylegesen végrehajtásra kerülnek-e a jogszabályok. Új munkára is van szükség, és e, a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása nagyon fontos az Európai Bizottság e, kapacitása ebből a szempontból kiemelendő, hogy megfelelően tudjanak kezelni néhány olyan nagyon fontos témát, amelyekről mindannyian tudunk, vegyi anyagok, globális felmelegedés, stb. Ez nem lesz lehetsége, lehetséges anélkül, hogy bizonyos kérdésekben javítást érjünk el, például az adatgyűjtésben, valamint az adatok összehasonlíthatóságában. Ezért az állásfoglalási indítványban három fontos dologra hívjuk fel a figyelmet. Először is garantálni akarjuk azt, hogy a végrehajtás a napirendre kerüljön, és azon is viszonylag magasra. Emellett a fenntartható fejlődés céljai is kiemelődjenek, termékek, valamint a megfelelő eh, legjobb gyakorlatok cseréje is fontos a tagállamok között. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm most a szocialisták nevében, megadom a szót Bonafé asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A néppárti kollega tulajdonképpen tulajdonképpen eh, megindokolt mindent, ezért én most már eh, röviden fogok csak szólni. A szociáldemokrata frakció nagyon nagyra értékeli az Európai Bizottságnak ezt a kezdeményezését. Valóban igaz, hogy Európában a környezetvédelmi politikában nagyon messzire jutottunk, jól tudjuk kommunikálni az emberek felé, hogy a természeti erőforrások jóvásának milyen nagy jelentőséget tulajdonítunk, de sok jogszabályt nem hajtanak végre megfelelően. Ezért nagyon helyes, amit a bizottság tett, most egy kicsit a reflektort oda kell irányítani, ahol hiányosságok vannak az adatok, az adatok összehasonlíthatóságának a hiánya, és bizonyos ágazatok jelentenek problémát, víz, hulladékgazdálkodás, levegő, tisztaság, levegő, nőség, stb. A leg legfontosabb megállapítás az, hogy a környezetvédelemben a jogszabályok kapcsán nem csak a környezet és az emberek egészségének a védelméről, hanem gazdasági szempontokról is szó van, infrastruktúra és beruházásokra is gondolnunk kell amelyek hasznosak a gazdaság számára. A végrehajtás felülvizsgálata rámutat arra, hogy hol vannak eh, hiányosságok, eh, eltérések vannak a tagállamok között, és eltérő módon próbálják leküzdeni ezeket a eh, hiányosságokat a tagállamok. Vannak ágazati politikák, amelyekkel megpróbálnak segíteni a helyzeten, illetve az irányítás, a governance javítása is segíthet, ez stratégiai erőnyökkel járna az Európai Unió számára, ha itt sikerülne előre lépni. Ezért is nagyon fontos ez a felülvizsgálat, a tanácsban is ezt a folyamatot végig kell vinni. Hogyha vannak olyan országok, amelyek nem tartják be a környezetvédelmi jogszabályokat, vagy nem teljes mértékben tartják be ezeket, akkor talán pontosabban, tüzetesebben meg kellene vizsgálni a jogi kereteket. Mert lehet, hogy ott is vannak olyan problémák, amelyeket ki kellene javítani. A kollega elmondta, csak röviden megismételném, a, a felülvizsgálat tehát nagyon hasznos, de még tovább lehetne javítani, és azt kérnénk, hogy terjesszük ki a felülvizsgálatot más területekre is, például az éghajlatváltozás ilyen, ezt nem lehet megkerülni, valamint az ipari kibocsátásokra és a vegyi anyagok szabályozására is ki kellene terjeszteni a felülvizsgálatot. Az adatcsere területén is javítás, javítani kell a helyzetet, hogy egyáltalán össze lehessen hasonlítani a tagállamok helyzetét és a legjobb gyakorlatokat. Köszönöm az ECR nevében Demes Máker kollégája a szó. Már elhangzott elnök asszony, közös kollégák, hogy a e, környezetvédelmi jogszabályok nagyon erősek, és ez e, szemben áll a gyenge minőségű végrehajtásával ezeknek a jogszabályoknak. Erről már többször beszéltünk, például itt van a hulladék e, gazdálkodás, vagy a kibocsátási normák, és még folytathatnánk a sort. Hogyha nem teszünk többet a végrehajtásért, akkor ezek a szigorú normák és a jó jogszabályok papírtigrisek maradnak, ahogyan ezt hollandul mondani szoktuk. Az új Environment Implementation Review, ez a felülvizsgálat egy nagyon fontos szerepet játszhat, és minden támogatást megérdemel. Az eh, állásfoglalás indítvány azt javasolja, hogy tovább javítsuk ezt az eszközt, eh, terjesszük ki eh, többek között az éghajlatváltozásra, és a beszámolási kötelezettség, az adatok minőségének a javítása is nagyon fontos. A legjobb gyakorlatok cseréje, a peer-to-peer -peer, peer review és szerepel a javaslatok között. A jó példák inspirálóan hatnak, én árnyék előadója vagyok a hulladék csomagnak, és ebben a kontextusban is mindig sikra szálltam amellett, hogy a legjobb gyakorlatokat cseréljük ki. Nagyon sok állam, kormány tanulhat egymástól, és megkönnyíthetjük így a gyorsabb változásokat. A környezetvédelmi végrehajtási felülvizsgálat kapcsán be lehet vonni ebbe az NGO-kat, civil szervezeteket, a széles körben a lakosságot is és természetesen az akarat, az érintett szereplők akarata, elkötelezettsége is nagyon fontos, és ezt fel is kell használni. Helyi területi települési önkormányzatok szerepe is fontos. A környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása pedig a tanács napi rendjén kell, hogy szerepeljen. Ez is egy nagyon helyes megállapítás. Összességében nagyon elégedettek vagyunk, ezzel az anyaga nagyon világos üzenetet fogalmaz meg. Köszönöm Gerbrandi úr a liberálisok nevében. Köszönöm, elnök asszony. A többiek már szinte mindent elmondtak, nem tudom ezt az elhangzottakat sok mindennel kiegészíteni, csak néhány megjegyzést tennék arról, hogy mennyire van szükség erre az új jogi eszközre. Egy nagyon jó lépés ez a bizottság részéről. A jogszabályok végrehajtására helyezi a hangsúlyt a bizottság. Múlt hónapban, július végén az Európai Bíróság felszólította Lengyelországot, hogy a Vilovicsa erdőben hagyjon fel az erdő írtással, és erre a lengyel a miniszter azt mondta, hogy nem fog eleget tenni a bírósági döntésnek. Ez világos, hogy regionális és jogi tekintetben is tovább kell lépni, előrelépésre van szükség de ez nem mindig elég hatékony. Ez a plusz, ez az új eszköz nagyon hasznos lehet, és hát attól tartok, hogy nagy szükség is van erre. Néhány kritériumra mindenképpen szükség van. Az egyik különösen fontos, az eredeti megközelítés kapcsán is, már már is kihangsúlyozta ezt az előbb, hogyha egy tagállam nem hajlandó együttműködni ezzel az inkább soft power jellegű instrumentummal, akkor nem lehet elég hatékony. Ezért ez is fontos kérdés, nem csak a bizottság, hanem a tagállamok számára is, hogy vajon teljes körülön hajlandóak-e részt eh, venni ebben az új eh, megközelítésen alapuló munkában. És ki kell hangsúlyozni az átláthatóság fontosságát is. Persze lehet bújni zárt ajtók mögött, ezzel az új eh, jogi eszközzel, és olvashatjuk a bizottság beszámolóit arról, hogy mennyire hatékony lesz ez az új eszköz de úgy gondolom, hogy a transzparencia kulcsfontosságú. Nekünk is, és a közvéleménynek is hallani kell arról, a tényekről és a sikerekről, amiket elérünk ezzel az új megközelítéssel. Reméljük tehát továbbra is azt, hogy itt egy új, hatékony eszközzel rendelkezünk majd a jövőben. Köszönöm szépen! Most pedig a másik társ előadónak Kadenbach adom, asszonynak adom el a szót. Köszönöm. Csak egy kiegészítést tennék ahhoz, amit Gebrandi kollega az előbb mondott, hogy itt egy jó eszköz, új eszközről van szó. Nem hasznos lenne a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban az, hogyha a célokat jobban előtérbe helyeznénk, a miértet. A környezetvédelmi jogszabályok kapcsán nagyon gyakran a közvéleményben olyan begyomás keletkezik, hogy a gazdaságot, az ipari vállalatokat bosszantja itt az Európai Bizottság, amikor új normákat, határértékeket ír elő, és nagyon kevéssé megy át, nagyon kevéssé érték meg az embereket, hogy miért kell csökkenteni a kibocsátásokat. Nem azért, mert bosszantani akarjuk a vállalatokat, vagy veszélyeztetni akarjuk Európát, mint gazdasági fontos vállalatok működésének a szinterét, nem, és a veszélyekre kell felhívni a figyelmet, hogy ne a betegségek kezelésére fordítsunk forrásokat, hanem inkább a megelőzésre mert hát ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban fel kell, dokumentálni kell azt, hogy a nem cselekvésnek mi a költsége. Egy plusz szennyvíz tisztító létesítésének a költségeit szembe kell állítani azzal, hogy milyen költségek keletkeznek akkor, hogyha a szennyvíz tisztítás elmaradása miatt számos betegséget kell kezelni. Tehát hosszú távon, de nagy valószínűséggel ezek a beruházások megtérülnek, nem tudom, mennyire pontosan lehet itt ezt kiszámolni, de abban biztos vagyok, hogy a vitában, amikor a közvéleményt tájékoztatjuk, akkor nagyon fontos, hogy ne csak 2019-ben a választásokkal összefüggésben, hanem általában is felhívjuk a figyelmet ezekre a szempontokra az európai jogalkotás kapcsán. Köszönöm, van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni ehhez a témához? Gal- Gali asszony. Dali asszony, köszönöm elnök asszony, csak szeretnék én is két dolgot hozzátenni ehhez a témához, miután meghallgattam itt a vitát, és alapvetően a bizottsághoz címzem ezt, mert úgy gondolom, hogy a bizottság környezetvé közleménye azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok hogyan hajtották végre a jogszabályokat, még mindig nagyon szűk, tehát nem foglalkozik klímavégz, klíma változással, vegyi anyagokkal, energiahatékonysággal, illetve a környezetvédelem, agrárium, bioenergia, regionális politika körében az energiagazdálkodással, és ennél azért tágabb értelemben eh, kell a környezetvédelmi jogszabályokat eh, kezelni, tehát nem, nem lehet ennyire leszűkítve figyelni a megvalósulását a jogszabályoknak. Általánosságban pedig az a probléma, és a tapasztalat ezt mutatja, hogy vannak eh, rendeletek és irányelvek, tehát a környezetvédelmi jog, ugyanakkor ezt a tagállamok úgy kezelik, mintha valami fajta ajánlások lennének. Én úgy gondolom, hogy semmi nem ássa jobban alá egy a közhatóságnak a hitelességét, mint az, hogy olyan jogszabályokat hoz, amelyeket nem tartanak be. És itt mi többször szoktuk itt a parlamentben azt mondani, hogy az Európai Unió nagy dolgokban nagy dolgokat tud csinálni, viszont a kicsikkel nem tud foglalkozni, tehát a végrehajtással van a probléma, olyan szabályokkal, amelyeket a jogalkotó meghozott, de a tagállamok nem tartanak és tartatnak be. Én úgy gondolom, hogy a végrehajtás és a megfelelés, ezek olyan kérdések, amelyekről többet kell még majd beszélnünk, és jobban odafigyelni, hogy megvalósuljon mindaz, ami papíron egyébként létezik. Köszönöm. Köszönöm. Én személy szerint eh, teljes mértékben egyetértek szinte az összes felszólalóval és mindazzal, ami itt elhangzott. Valóban eh, van egy pedagógiai feladatunk, eh, és a bizottságnak pedig meg kell néznie, hogy a szankciók szükségesek-e, illetve bizonyos tagállamoknak milyen segítséget kell adni ahhoz, hogy a strukturális nehézségeiken felülemelkedjenek, Mindez egy olyan környezetpolitikát, környezetvédelmi politikát igényel, amely figyelembe veszi azokat a nehézségeket, amelyeket az egyes tagállamok amelyekkel szembesülnek. Most amennyiben más már nem akar szólni, akkor megadom a szót az Európai Bizottságnak, Csubenu Dordea úrnak, aki aki igazgató. Bonjour, et merci beaucoup, madame la Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm még egyszer ezt a lehetőséget. Én a bizottság tagjainak is köszönöm azt, hogy transversálisan támogatják ezt a kezdeményezést, és nagy többséggel arra szavaztak, hogy legyen egy ilyen szóbeli kérdés. Én most átváltok angolra, amennyiben megengedik, és szeretném megnyugtatni a bizottság tagjait arról, hogy az Európai Bizottság szándékai, amikor ezt a jogszabályt, illetve ezt a közleményt kiadta, mik voltak. Mi azt szeretnénk, hogyha nagyobb hangsúly kerülne a létező környezetvédelmi szabályok betartására. Nagyon sok ambíciózus szabályunk és célkitűzésünk van. Fontos a hitelesség szempontjából, de az unió hitelessége szempontjából is a harmadik országokban, hogy teljesüljön az, amit mondunk, és teljesítsük a kötelességeinket. Tehát eh, a partnereink, eh, a, oh, a bocsánat, az állampolgáraink, illetve a gazdasági szereplők is eh, részesüljenek a környezetvédelmi jogszabályok jótéteményeiben. Itt egy korai figyelmeztető döntéshozatáról is szó van. El kell magyarázni mindenkinek, hogy a különböző szabályok, környezetvédelmi szabályok hogyan hatnak egymással. Néha nagyon bonyolultak és részletesek a szabályok. Ezeknek az olvashatósága, eh, a, a szándékolt hatás értelmezése gyakran elveszik. Mi ezt a jogszabály olvashatóságot akarjuk javítani, egyszerűsíteni akarjuk eh, a, az irányt, a szakpolitikai irányokat, és eh, Shit. És szerettük volna eh, a különböző eh, ágazatok eh, kapcsolatait megmutatni, az összefüggéseket a talaj és a vízgazdálkodás között például, ahogy a képviselők is rámutattak, vannak a környezetvédelmi és a közlekedési szabályok között is összefüggések a közös agrárpolitikában vannak szabályok a különböző területek között, és nekünk a tágabb képet kell látnunk. A, emellett szerettük volna rávilágítani a rossz végrehajtás okaira is. Nagyon néha politikailag érzékenyek ezek az okok. Néha egyszerűen nincs pénz, néha nem jól vannak elosztva a feladatkörök, a, ható, a hatáskörök a regionális, illetve az állami szint között. Nem a bizottság feladata elhatárolni a jogköröket, ez a nemzeti hatóságok feladata, de amikor regionális vagy helyi devolúció van érvényben, akkor a finanszírozást is oda kell rendelni a regionális vagy helyi szintre ahhoz, hogy a szabályokat végre tudják tartani. És tudjuk azt is, hogy a tagállamaink körében nagyon komoly devolúció figyelhető meg a környezetvédelmi szabályoknál. A tagállamok gyakran csak egyfajta általános felügyeleti jogkört tartanak maguknál. Néha azt is látjuk, hogy az administratív eh, kapacitás nem elégséges, és a tudás sem áll rendelkezésre. Ezt eh, akarjuk eh, tehát megjavítani, feljavítani, eh, és meg emellett megőrizni és kihasználni a bizottsághoz telepített felülvizsgálati jogokat. Néha NGO partnereink azt mondják, hogy a bizottság eh, nem elég határozottan lép fel. Mi mindössze egy korai figyelmeztetést akarunk küldeni, megmondani a tagállamoknak, hogy milyen problémákat látunk, jelezni különösen a környezetvédelmi politikában, ahol több évig tart a végrehajtás, hogy nem csak a szabályok megváltoztatása a szükséges, hanem a beruházások például a szennyvízkezelésben, a nagyvárosok közlekedésének igazgatásában, hiszen a közlekedés komoly szennyezést okoz, vagy a hulladékgazdálkodási szabályok átvite, átvétele is több évbe telik gyakran. És mi jelezni akarjuk ezeket a problémákat a tagállamoknak már egy koraibb szakaszban. Én emellett szeretném a különböző eh, az állásfoglalás szerzőit is megnyugtatni, és a többi képviselőt is, akik ma felszólaltak, hogy világosan halljuk az üzenetüket, és a jelentés második részében, második kiadásában eh, akarunk azokkal a hiányosságokkal is foglalkozni, amelyeket önök itt most említettek. Meghallottuk az üzenetet, és egyet is értünk azzal, amit mondanak. Itt most azt akartuk tesztelni, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy agregáljuk az adatokat, a nagy képet lássuk, ehm, és tesztelni akarjuk azt is, hogy a tagállamok miként reagálnak majd erre. Képesek vagyunk -e együttműködni velük. Tehát halljuk az üzenetet, és egyet is értünk azzal, hogy az adatok összehasonlíthatóak kell, hogy legyenek. Gyakran azt látjuk, hogy a statisztikák eh, országokon átfogó, átnyúlóak, eh, nem minden területen, viszont felhívom a figyelmét a képviselőknek arra, hogy itt most nem egy szépségverseny zajlik, és nem versenyeznek, versenyeztetjük a tagállamokat, hanem a tagállamoknak a figyelmét fel akartuk hívni arra, hogy a többi tagállamhoz viszonyítva hol helyezkednek el. Nem akarjuk tehát a verseny jellegét erősíteni ennek, hanem az elemzést akarjuk elmélyíteni. Emellett azzal is egyetértünk, hogy a legjobb gyakorlatot ki kell tudni cserélni. Meg kell osztani. E, a tagállamok azt is látják, hogy néhány bekezdést a legjobb, a tagállamok erősségeinek is szenteltünk. Tehát e, amellett, hogy megneveztük a tagállamok nehézségeit, gyengeségeit, az erősségeit is felsoroltuk. A legjobb gyakorlatok így kidomborodnak, és a tagállamok közti tapasztalat cserének a lehetőségét is ezzel megnyitjuk. Azt reméljük, hogy már szeptemberben ennek a tagállam közi eszköznek az első gyakorlati eredményei látszanak. Szeretnénk tehát, hogyha a tagállamok együttműködnének, és a tanácsból pozitív hangokat hallottunk. Már most volt néhány kétoldalú tárgyalás egyes tagállamokkal, ezek folytatódni fognak az ősszel, illetve jövő tavasszal, amikor a kétoldalú megbeszélést előmozdítjuk, akkor nem csak a környezeti hatóságokkal akarunk beszélni, hanem a gazdasági, az agrárminisztériumokkal, közlekedési minisztériumok képviselőivel, és a nem kormányközi szervezetekkel is, nem kormányzati szervezetekkel is, de a gazdasági szereplőkkel is szeretnénk párbeszédet folytatni, és mi Szeretnénk külön gratulálni azoknak a hatóságoknak, amelyek e, olyan e, nyilvános vitákat, konzultációkat tartottak, amelyek túlmutattak a környezetvédelmi szereplőkön. Belgiumban például e, jók a tapasztalatok, de Magyarországot is ki lehet emelni, és még egy más tagállamokat, Csehországra gondolok. Mi tehát pozitív és nyílt párbeszédet szeretnénk, amely kiterjed a környezetvédelmi szereplőkön kívüli szereplőkre és azokon túli szereplőkre is, Luxemburgra és Finnországra fogunk odafigyelni az elkövetkezendő hónapokban. A végezetül hadd térjek ki a szankciókra. A szankciók azok már az európai jogban szerepelnek, meg vannak határozva, hogy az egyes szabályok megsértéséért milyen szankció jár a bizottság, ezt a hatáskörét fogja gyakorolni, amennyiben azonosít problémát a végrehajtás során. És figyelembe vesszük azt is, hogy a felülvizsgálatban miket, milyen problémákat jeleztünk előre. Ráadásul, ahogy mondtam, már egy peer-to-peer -peer eszközt is beindítottunk, amely a tagállamok egymás közti munkáját is előmozdítja, lehetővé teszi. Ebben a hónapban, illetve az elkövetkezendő hónapokban ez az eszköz a gyakorlati alkalmazásra is kerül. A bizottság szeretné megköszönni a Környezetvédelmi Szakbizottságnak azt, hogy támogatja ezt a végrehajtási felülvizsgálatot, és arra kérnénk a bizottság tagjait, hogy támogassák magát a jogszabály végrehajtási munkát is. Mi azt szeretnénk, hogyha önök a saját választóik előtt is ezt képviselnék, támogatnák a környezetvédelmi szabályok hatékony, erőteljes végrehajtását. Ebben mi szeretnénk együtt működni, amennyiben segítségünkre van szükségük. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak azt, hogy ilyen részletes vitát magyarázatot adott, és akkor én most felidézném a fontos dátumokat. Először is a módosítók begyújtásának határideje 11 eh, óra szeptember 6-án, a Környezetvédelmi Bizottságban október 11-én vagy 12-én szavazunk, a plenárison pedig a szavazás a novemberi ülésszakon lesz. Úgy tűnik, hogy nincsen egyéb napi rendi pontunk, ezzel be tudjuk fejezni a mai ülésünket. Köszönöm a képviselőknek, akik itt maradtak végig és emlékeztetek arra, hogy szeptember 7-én 9 órakor találkozunk. Köszönöm. Merci.